csoportokat. Nem lehet megtiltani olyan poharakat, amiben egy kicsi műanyag van, ez rossz megoldás lenne. Következik, egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Frederik Riesnek, kiváló jelentést készített, mint mindig. Sürgős a tennivalónk, hiszen veszélyben a Föld, ezt mindannyian tudjuk itt. Egy hetedik kontinens is létrehoztunk műanyag szemétből, ami háromszor akkora, mint Franciaország ha összeadjuk az összes területét. A gazdasági modellünkön kell változtatni, hiszen az ökoszisztéma, a biodiverzitás kerül veszélybe az emberi faj miatt. Éppen ezért drasztikusan csökkenteni kell a műanyag használatot Európában a körforgásos gazdaság bevezetésével, minél hamarabb ki kell lépni abból a neoliberális logikából, ami egyre nagyobb fogyasztást szeretne, és ezzel szeméttel árasztja el azt a földet, amit tovább hagyunk az utánunk jövőknek. Ma fogunk szavazni egy olyan szövegből, amely csökkenti a műanyag felhasználást, sőt betiltja bizonyos tipikus műanyagokat, például a szívószálakat, amit itt adok a kezemben, nekünk is jó példával kell előjárni, és a, az ilyen műanyag palackok használatának a kevet. Köszönjük szépen, képviselő úr. Suika asszony következik egy percre ugyancsak az EPP-ből parancsoljon. Köszönöm szépen. Senki nem tagadhatja, hogy a műanyag hulladék mindent elborít. Nyolc milliárd tonnányi műanyagot állítottunk elő 65 év alatt, és ennek a hulladék mennyiségnek a nagy része a természetünket szennyezi, ebbe kell belegondolni. Üdvözlendőnek tartom a trilógust, és remélem, hogy a parlamenti szavazás is sikerre vezet. Meg kell szabadulnunk a műanyag hulladéktól, amelynek 50%-ban egyutas eldobható műanyagok adják a hátterét, és alternatívákat kell találnunk, hiszen megvannak ezek az alternatívák. A helyettesítő anyagokat kell használnunk. Új munkahelyeket innovációval kell teremtenünk, miközben új típusú termékeket ösztönzünk, hogy kerüljenek a piacra. Én támogatom az irányelvre irányuló javaslatot, és remélem mielőbb megvalósul. Köszönöm. Az EPP-ből egy percre ugyancsak parancsoljon Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem halljuk a képviselőt sajnos, a mikrofonja nincs bekapcsolva. Yes, please turn your mic on. Is it on now? Köszönöm szépen, elnök asszony. A műanyag termékek már egyértelművé váltak a fogyasztói társadalmakban, de néha tilalmakkal meg lehet szüntetni a rossz szokásokat. Nagyon fontos az, hogy az eldobható termékeket, műanyag termékeket meg lehessen tiltani. A tagállamok felelősségét illetően én nagyobb ambíciót szerettem volna látni. A magasabb kóta a műanyag csökkentésére sajnos nem ment át, ez sajnálatos. Egy hónapja lettem először apa, Szeretnék a fiam szemébe nézni, és jó lelkismerettel elmondani azt, hogy jó állapotban megtartottuk a bolygót számukra. Ez az első lépés ennek irányába. Köszönöm szépen. Danke schön, és gratulálunk a kisfiához. Megkezdjük a CashDI procedúrát amennyiben mindenki egy perchez ragaszkodik és be tudja tartani akkor mindenki szót is kap Metzola asszonyal kezdünk roberta metzola parancsoljon! Ah, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi vagyunk az első politikus generáció, amely most már fel tudja mérni, hogy mennyit ártanak az egyszer használatos műanyag eszközök, hulladékok a környezetünknek ideje, hogy lépjünk és intézkedjünk ezzel. ellen. 75%-a a felhasznált műanyagunknak a tengerbe kerül. Eh, hazám Málta is ilyen tapasztalatokkal rendelkezik. A tengerpartunkon óriási tömegű műanyaggal találkozunk, és ezt a halakban is föllelhetjük, ezért kell leállítani a műanyag használatát. 2021-től, hogyha bevezetjük az új szabályokat, akkor jó irányba tettünk előre egy lépést. Ez nem ideális megoldás, de apró lépések, változások hozzák végül a nagy áttörést nem pazarolhatjuk tovább az időt, intézkedni kell. Köszönjük szépen, Julie Ward következik, parancsoljon egy percre az öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A szemét hulladék mennyisége világszerte jelentősen és drasztikusan nő. Az Európai Unióban fejenként 3,5 tonna hulladékot generálunk, 400 kiló háztartási hulladékot is. Minden becslés szerint globális szinten ez legalább 2030-ig tovább fog növekedni. Európában pedig nem tudtuk a hulladékot és a gazdasági növekedést 2020 előtt szétválasztani. Az egyszer használatos műanyagok adják a tengeri szemét felét az európai tengerpartokon. 28 tagállamot képviselünk itt az Európai Parlamentben, de egy közös otthonunk van, egy föld nevű bolygónk. A fiatalok ezt jól tudják, elegük van, ezért vonultak az utcára és követelik a változást. Kérem mindannyiukat, hogy támogassák az éghajlatért sztrájkolókat, ők a jövő, a fiatalok. Ha őket nem hallgatjuk meg, akkor nem fognak minket megválasztani többet. Szépen képviselő hogy Mr. Flanagan következik, parancsoljon. The floor is yours for one minute. Eh, thank you very much. Köszönöm szépen. Ez egy olyan terület, eh, amelyre kellene koncentrálni az Európai Uniónak. Pont ez a terület az, ahol eh, külön a tagállamok semmire sem képesek egyedül. Gyakran hallom ezt a kifejezést, dobjuk el, vagy dobd el. Ezzel szembe kell szállni, hiszen az eldobható, mint jelző, azt gondoljuk, hogy eldobtuk, elviszi a szemetes, és aztán eltűnt. Nem fog eltűnni, nem válik levegővé. Minden felhasznált tárgyat meg kell vizsgálnunk, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, amikor eldobom ezt a tárgyat, hova kerül, mi lesz vele? Nem csak nekünk kell feltenni ezt a kérdést, hanem a gyártóknak is fel kellene tenniük ugyanezt a kérdést maguknak, és rá kell őket kényszeríteni, hogy ezt megtegyék. A fiatalok azt hiszem, hogy dicséretet érdemelnek, ugyanígy a nagy szüleink is, az eleink is, akik már akkor tudták, hogy mi a recycling, amikor még ezt mi fel se találtuk ezt a szót, őket kellene másolnunk. Köszönjük szépen képviselő a következő felszólalónk Sojdrova asszony az EPP-ből parancsoljon, egy percre öné a szó Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Kedves kollégák, támogatom ezt a trialóguson elért eredményt, és örülök annak, hogy ilyen ö, nagy támogatottsága van ennek az egész parlamentben. Nagyon fontos, hogy környezetbarátok legyünk, és hogy ö, takarékoskodjunk az erőforrásainkkal, hiszen ezek végesek. Amikor valamit vásárolunk, akkor olyan terméket kell választanunk, amely nincsen műanyagba csomagolva. Úgy gondolom, hogy mindannyian hozzá kell járulnunk a változásokhoz, és örülök annak, hogy az Európai Parlamentben már nem használunk nagymértékben műanyag palackokat. Nagyon fontos, ha az előállítók felelőssége is, és büszke vagyok arra, hogy a cseh köztársaságban az emberek 42%-os aránynál Fárjó. A következő felszólalónk akkor Sean Kelly, parancsoljon señora presidenta eh, köszönöm szépen ezen nagyon fontos eh, javaslat előtt már voltak hasonló jelentéseink amikor ilyen témákat boncolgattunk és rámutattunk arra hogy mennyire fontos a műanyag mint eh, mint anyag de nem megfelelően a hulladékot nem megfelelően kezeljük, és ez a tengerbe kerül. A szárazföldre származik a tengerbe kerülő műanyag hulladék nagy része. Sokkal intelligensebben, felelősségteljesebben kell bánnunk a műanyag hulladékkal, és alternatívákat kell alkalmaznunk ott, ahol lehet. A nagyon könnyű műanyag zacskókat is szerettük volna a listára helyezni, ez nem sikerült, de szeretném még egyszer emlékeztetni arra, hogy ezeket sem lehet gyorsan sajnos újra hasznosítani. Aztán itt vannak még a léggömbök, és ezek is néha a vízben végzik, ez sem, ezek sem bomlanak le. Nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamok is ambiciózus legyenek. Zdrojevski úr következik, Bogdán Zdrojevski egy percre, parancsoljon öné a szó Köszönöm szépen, rögtön az elején hagyd mutassak rá, hogy nem vagyok egy ökoterrorista. De mégis úgy érzem, hogy ortodox módon kell vigyáznunk a bolygónkra. Ez egy nagyon fontos téma, de valahogy a vita mégsem tud felnőni a minőségében, színvonalában ehhez. Úgy tűnik számomra, hogy hiányzik egy olyan úti terv, amelyben rámutatnánk arra, hogy mi a legfontosabb, mi a második legfontosabb. Tehát mint én azt gondolom, hogy kellene egy, egy, egy sorrend, hogy a teendők sorrendje mi a legfontosabb. Ez valahogy nem áll össze, a bevált gyakorlatokról nem is beszélve, amit hiányzik. arról nem is beszélve, hogy az oktatásban is vannak óriási különbségek, illetve a legnagyobb szennyezőket hogyan büntetjük. És a kezdiáit Mr. Sankeli zárja, parancsoljon egy percre az önél szó. Köszönöm szépen, régóta részt veszek ebben a témában, a halászati bizottságban már egy ideje, és nagyon örülök annak, hogy elértünk idáig, és most szavazhatok erről a témáról. A halászati bizottság azért olyan fontos, mert a műanyagok legnagyobb része a tengerbe kerül, aztán utána gyakran a halakba, akik a halakat ezzel kiírtva az úgynevezett ghost fishing jelensége pontosan ennek köszönhető, Mm, az egyetlen megoldás az, hogyha az egyszer használatos műanyagoktól megszabadulunk, és valami mással helyettesítjük őket. Egy idő alatt ez elérhető, és az iparnak küldünk egy egyértelmű jelenséget, illetve jelzést, bocsánat, hogy véget kell vetni ennek a jelenlegi műanyag felhasználásnak, újra kell használni, újra kell hasznosítani azt a kevés műanyagot, amit még mindig használunk, annak érdekében, hogy megóvjuk a Földet. Köszönjük szépen! képviselő úr és most a bizottság nevében hallgassuk meg timmermans alelnök urat parancsoljon megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hallgatva a tisztelt képviselők hozzászólásait, az jutott eszembe, hogy mennyire sajátságos, sajátos az, hogy az összes, gyakorlatilag az pár kivétel, az összes politikai frakció egyetért ezen jogszabályjavaslat céljaival baloldaltól egész a jobb oldalig. Hogyan és miként értünk el ide ilyen gyorsan? Mert szerintem elég gyorsan ideértünk. Három-négy évvel ezelőtt egyszerűen még nem tudtuk volna ezt megvalósítani. Éppen ezért mindenképpen érdemes megemlíteni mind azokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a társadalom miért érezze ennyire sürgősnek mindezt. A mű a műanyag leves volt az első nelemnek, aki először látta ezt a problémát a Blue Planet sorozat, a kékbolygó sorozat David Attenborough készítésében, tehát ezer példát hozhatnánk arra, hogy kik voltak azok, akik tájékoztatták az embereket erről a problémáról, az oktatási rendszert se felejtsük ki. A civil szervezetek Európa szerte szintén rengeteget tettek ezért, a tudós saink, kutatóink is mindenképpen dicséretet érdemelnek ezért. Elképesztő, hogy ilyen gyorsan ideig jutottunk el. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a politikán kívülről segítették ezt a munkát. De egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez csak egy első lépés egy hosszú úton. Való igaz önmagunknak, hogyha gratulálunk, hogyha a saját vállunkat veregetjük, akkor ne felejtsük el, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk, amíg a körforgásos gazdasághoz eljutunk. Azért, mert a műanyagok életciklusának teljes körét, tehát a 360 fokban kell kezelni itt az ázsiai országok, Latin Amerika is árgus szemmel figyelik azt, hogy Európa mit tesz ezen a téren. Az, hogy a gazdasági modellünkön változtatunk, ennek globális hatása lesz, és remélhetőleg máshol is változásokat hoz majd. Tehát se ne hagyják, hogy valaki azt mondja, hogy Európa olyan kicsi tud változtatni önmagában a műanyag, a műanyag szennyezésen vagy hulladékon. Nem, az európai gazdaság súlyánél sokkal nagyobb, magunkkal tudjuk, a saját példánkkal tudjuk megváltoztatni a világ többi részét is. Hozzá kell fűznöm azt is, és világosan kell fogalmazni ez ügyben, a csomagolást is befolyásolja majd ez. Újra hasznosítható csomagolásról beszélünk 2030-ig, ez szerepel a javaslatban. A mikroplasztikok, mikroműanyagok óriási egészségügyi problémát jelentenek, jelenthetnek. Először ki kell venni azokból a termékekből, ahol nincs rá szükség, például a mosószerekben vagy a kozmetikumokban, és aztán meg kell vizsgálni, hogy mi az, ahol szükség van rájuk, és mivel lehet helyettesíteni őket a gumiabroncsok ilyen szempontból a, a legnagyobb szennyezési forrás, itt is valami más kell tenni. Bár milyen összetétel is legyen a következő Európai Bizottság, ezzel foglalkozni kell, és jó látni azt, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag összes politikai frakciója osztja ezt a véleményt, nyilván a következő Európai Bizottság is így jár majd el kiváló azt látni, hogy ilyen elkötelezett ezen téma iránt. Köszönjük a beszédét. Most pedig megadom a szót. Szót főelőadónknak, Rízasszonynak parancsoljon, és gratulálunk még egyszer a munkájához. És köszönjük. Oui, merci, Madame la Présidente. Deux mots seulement, effectivement, ensemble. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két szóban. Csak együtt tudunk sikert elérni, és ez a vitán is jelentkezett, megmutatkozott. Köszönöm az összes kollégának az együttműködést, és a e, brexites kollégák kivételével e, ők úgy tűnik, hogy a munkahely veszteséget siratják ezzel kapcsolatban. Azzal zárnám, hogy John Fitzgerald kennedy t idézném, aki 63-ban Washingtonban úgy fogalmazott, hogy az ember különböző problémákat okozott, ezeket kezelni kell, meg kell oldani, és mindenre megvan a lehetőség. Az ember nem csak az elsődleges szennyező forrás, hanem az alelnök urat, idézném Timmermans urat, az ember a hajtó ereje a megoldásnak is. Ez az első szakasz, de belelendültünk a munkába, és ez nagyon fontos. Köszönöm nagyon köszönjük képviselő asszony és evvel a vitát lezárom ma pedig five órakor erről a dossziéről szavazunk. tisztelt kollégák ezennel áttérünk a következő témánkra. urcanu kollégánknak mihály urcanunak a, a jelentése következik uniós termésnövelő termékekről. vele is kezdünk megadom a szót az előadónknak négy percben. parancsoljon urcanu úr! doamnă președintă. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, árnyék előadók és a vélemények előadói. Azt gondolom, hogy a közös munkánk eredményes volt, sikerült a ciklus során lezárni ezt a jelentést, ami az önök munkáját, az én munkámat, illetve a gazdák, a szakmai szövetségek és a termés növelő anyaggyártók közös munkáját tükrözi, mindenki hozzájárult ugyanis ehhez a jelentéshez. Ahhoz, hogy koherens és kiegyensúlyozott legyen a jelentés, két évig dolgoztunk, küzdöttünk, hogy védjük a gazdáinkat, illetve védjük az ágazatot, és most learadhatjuk ennek a gyümölcseit. És remélem, hogy elnyeri a bizalmukat ez a három soros elnökség alatt, az észt-bolgár elnökség alatt is tárgyalt anyag most már a, a lezárásra kerülhet, és a negyedik trilógus tavaly novemberben az osztrák elnökség alatt zárult, amikor kiderült, hogy kompromisszumkészek vagyunk, és konszenzust tudunk elérni, úgyhogy köszönöm szépen az osztrák elnökségnek az ennek során nyújtott segítséget. Voltak kiemelkedő pillanatok, nehéz pillanatok is a tárgyalások során, és aki ezt a dossziét könnyűnek gondolja, hát téved. A jelentésünk hatályba lépését követően a mezőgazdaság, illetve a fogyasztói kör az ellátási lánc minden szereplője élvezheti majd ennek az előnyeit, és a belső piacot megnyitja minden típusú termést növelő termékre a körforgásos gazdaság jegyében. És a piac fejlődését szolgálja majd harmonizált határértékekkel a szennyező anyagok vonatkozásában. Jelen pillanatban az európai piacon található termékeknek a e, felét nem szabályozza egységes szabályrendszer, és a szerves anyagok csak 5%-ot tesznek ki ebben a termékkörben. A célunk, hogy 30%-ra emeljük ezt az arányt. Ma több mint 6 milliárd tonnányi foszfátot importál évente az Európai Unió, és ebből vissza lehetne nyerni a, a hulladékból nagyon nagy mennyiséget lehetne kinyerni, például az állati melléktermékekből, illetve a hamu hulladékból. Aztán a kadmiumot, a foszfátot kell csökkenteni szennyezőanyagként, hiszen ezek a fogyasztók egészségére és a környezetre is veszélyesek. A kadmium és foszfát szintek határértéke 60 mg per kilogramm lesz a hatába lépés után, ami három év múlva várható az elfogadást követően. Tehát összefoglalva az európai fogyasztók egészségesebb ételeket fogyaszthatnak, az európai gazdák széles körben férhetnek hozzá biztonságosabb termésnövelő berend, termékekhez, illetve szerves termékekhez juthatnak, amelyek szabad forgalomban kaphatók majd, és csak a megfelelő termést növelő gyártási tevékenységet ösztönözzük majd, illetve bővül a nyersanyag választék, nem lesz monopólium, nem nőnek mesterségesen az árak, ami sok millió munkahelyet ment majd meg. Szeretnénk pontosítani egy részletet. A tagállamok a továbbiakban is érvényt szerezhetnek a saját tagállami szabványaiknak a termésnövelő termék kör kapcsán, illetve meghatározhatják a maguk szigorú előírásait. És meg kell találni az ösztönzők lehetőségét az innováció szolgálatában. A cél, hogy ne legyen kadmium ezekben a termékekben, és közben lehessen őket nyereségesen gyártani. Elégedett vagyok ezzel a szabályzással. Köszönöm mindenkinek gardini Elisabethet szólaltam a környezetvédelmi közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottság nevében. egy percre öné a szó parancsoljon! köszönöm szépen elnök asszony el kell hogy mondjam hogy mennyire örülök annak hogy szépen, nyugodtan, megfontoltan jártunk el, és ennek a végeredménye jó munkához ugye idő kell, ennek a végeredménye az, hogy jó munkát végeztünk, tehát láthatjuk megint, hogy való igaz, jó munkához idő kell, és hogy valóban a türelem ebben az esetben jogszabályt terem. Rengeteg kis és középvállalkozás eddig nem fért hozzá az uniós belső piachoz. A különböző biotermékek vagy ásványanyag alapú termékek, termésnevelő termékek számára a szabályokat újra kell dolgozni. A kadmium tartalom Hát bizony ezzel meg um, gyűlt a bajunk. Nem. 60 mg-ról beszéltünk, aztán 120 mg-ról. Köszönöm mindenkinek azt, hogy valóban ennyire lelkesen, hevesen dolgoztak ezen a dosszén. Eichhut úrnak különösen olaszként különösen fontos elmondanom, hogy az olasz kis- és középvállalkozások mennyire fontosak, akik előjárnak a körfolyasos gazdaságban. Örülök, hogy a bizottság ezt figyelme vett. Nagyon köszönjük képviselő asszony. Hui Temajan következik, ő a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési bizottság, vidékfejlesztési bizottság nevében beszél. Parancsoljon képviselő úr! voorzitter eh, beste commissaris köszönöm szépen elnök asszony biztos úr eh, alelnök úr! Ez egy igen fontos jogszabály volt, amin keményen dolgoztunk, és remélhetőleg most megtaláltuk a módját annak, hogy a, természet, a műtrágya helyett természetes eredetű növelő termékeket használjanak egészen idáig a saját egyébként igen hasznos és fontos trágyájukat nem tudták mindig felhasználni, és még több ö, ö, műtrágyát kellett használniuk, ez nyilván a természet és környezetvédelmi szempontból nem volt jó, fejére állt egy kicsit a világ. Ezt próbáltuk valahogy megoldani. A műtrágya előállítása rengeteg széndiokszid kibocsátál is jár, ami egy második környezetterhelést jelentett, arról nem is beszélve, hogy mennyi mérgező anyag jutott így a termőföldbe, miközben a tiszta és nem mérgező termőföld és víz a fontosságát azt hiszem nem kell hangsúlyoznom. Arról nem is beszélve, hogy a termés, termésnövelő termékek tápanyag tartalma mennyire fontos, ezzel mindenki nyer. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikere jártunk. Köszönjük szépen, Timmermans alelnök úrnak adom meg a szót a bizottság nevében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottam Hautemans úrnak, úrtól, hogy nagyon keményen dolgozott, és Gárdini asszony pedig nagyon következetesen munkálkodott, és itt az eredmény, ez egy kiváló eredmény, a termésnövelő termékekről szóló rendelet jobbá lett. Köszönöm szépen Durgán úrnak, Hajtaman úrnak, Gárdini asszonynak és az árnyék előadóknak az értékes hozzájárulását ehhez a rendelethez. Ez a körforgásos gazdaság végrehajtásához is hozzájárul, illetve a mezőgazdaság termésnöveléséhez is. A jelenlegi termésnövelő termékekről szóló rendelet csak az ásványi anyagokra terjed ki. az új rendelet pedig nagy lépés lesz afelé, hogy innovatív termékek irányába megnyissa a piacot. Szerves melléktermékek és visszanyerhető hulladékok is ide tartoznak. Gondoskodni kell arról, hogy ezek biztonságosak az egészség és a környezet szempontjából. Nagyon örülök, hogy ez a kis és középvállalkozásoknak is segíteni látszik. Ez egy nagyon jó fejlemény. A szerves termésnövelő termékek a piac felé teszik ki Európában, és hatalmas potenciál rejlik bennük, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tehetik az európai gazdaságot, segíthetnek a munkahelyteremtésben, és segíthetnek a feltörekvő vállalatoknak is. Az európai szabályozás az egységes piachoz való hozzáférést segíti. Ugyanakkor biztosítékokat is jelent ez a rendelet a közegészségügy és a környezet megvédése szempontjából az olyan termékek, mint a higany, az arzén, a nikkel és a kadmium közös határértékeket kapott, és négy év után fogjuk majd értékelni, hogy ezeket lehet-e csökkenteni. Tehát helyes irányba mozdultunk el, a kompromisszum egy jól sikerült egyensúly, és biztosak vagyunk benne, hogy ez mindenkinek nyertes helyzet lesz. Az egységes piachoz való hozzáférés az uniós mezőgazdaság is profitál majd ebből, hiszen a nyersanyagokat is olcsóban lehet majd megkapni, és a termésnövelő termékek is sokfélébbé válnak, és a gazdák is a saját melléktermékeiket értékesíthetik, és megvédjük ezáltal a földet, a talajt is a mérgező anyagoktól, és az uniós polgárok egészsége és a környezetet is jobban meg tudjuk védeni, tehát a mérgező anyagok aránya is csökkenni fog. Nagyon fontos, hogy ez a parlament milyen komolyan vette a vegyi termés növelő termékek részleges felváltását trágyával, és ez a körforgásos gazdaság szempontjából nagyon fontos, mert ez hozzájárul a körforgásos gazdaság elveinek megvalósításához, és a tápanyagok beviteléhez a mezőgazdasági szektorba. A bizottság azon munkálkodik, hogy biztosítsa az integrált és fenntartható tápanyagkezelést, hogy csökkentse a hatékonytalanságot, és hogy ne fordulhasson elő egészségkárosító hatás a trágya feldolgozása hatékony kezelést tesz lehetővé. És környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos lépés ez. A közös kutatóközpontnál még 2017-ben elindított a bizottság egy projektet. Ez modellezést, kísérletezést és szakirodalom feltárását is magában foglalja a különböző termésnövelő termékek használatában és ők azt találták, hogy itt nincsenek kiegészítő környezetvédelmi kockázatok. Ez a munka folyamatosan zajlik, és a jelentés tervezetet 2019 végére várhatjuk. Ami a termésnövelő termékek használatát illeti, a jelenleg piacon lévő termékeket nem érinti ez a mostani rendelet. Ugyanakkor ez egy kiegészítő cselekvést jelent, ez még hatékonyabbá teheti a körforgásos gazdaságot. Végül pedig hadd fejezzem ki ismét a támogatásunkat a, az, ez iránt az anyag iránt. Az uniós termésnövelő termékek iparágának egy körforgásos gazdaságot építünk, és gondoskodunk arról, hogy ez biztonságos legyen számunkra. Egy újabb konkrét lépés ez az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak irányába és az európai fenntartható jövő számára, ami sürgősebb kérdés, mint valaha. Köszönöm. I don't see in the room. nem látom van ezért bogovi urat szóltom először if you don't mind i would call you out for one and thirty minutes in the name of the epp. the floor is yours. parancsoljon! a néppárt nevében. köszönöm. örülök annak hogy egy sok munkát igénylő trialógus után és hosszú időmunkája után lezárult ez a folyamat. Most az esvanyanyag alapú anyagokat is szabályoztuk, és most a szerves trágyákról is lesz előírás. Ez mindenképpen egy hozzájárulás a mezőgazdasághoz. Az a cél, hogy ne ö, vessük el ezeket az anyagokat a szerves anyagokból. A komposztot eddig úgy kezelt érték, mint amit ártalmatlanítani kell, és nem pedig trágyaként került alkalmazásra. Szükségünk volt erre a rendeletre, amelyben rendelkezések találhatóak. Ezek által megakadályozhatjuk, hogy ezen szerves anyagok kedvezőtlenül hassanak ki a környezetre. A kadmiummal kapcsolatosan kompromisszumra jutottunk, és ez globális szinten is ambiciózus. Támogatom azt a részt is, amely az innovációval és a kkv lehetőségeivel foglalkozik. Ez utóbbiakat eddig a piacról kizárták. Ezen rendelet alapján e terület is szabályozásra kerül. Tehát előrelépés történt fontos, hogy a körforgásos gazdás, gazdaság erősödik. A következik a szocialistáktól két percre parancsoljon. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission. Elnök asszony, alelnök úr, a, a, a tregyek nagyon fontosak a mezőgazdaság számára, de ez negatívan hathat ki a környezetre, az élelmiszerbiztonságra, különösen, hogyha fertőzőanyagok vannak ezen termékekben. A helyes használat veszélytelen, tehát nagyon fontos a fenntartható mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság, valamint a környezetvédelem szempontjából a termésnövőszerek korszerűsítése a korforgásos gazdaság csomagjába illeszkedik, mert ez a klasszikus nem szerves anyagokat és a szerves trágyákat ugyanabba a családba sorolja, és ez, ez utóbbiak nem számítanak majd már hulladéknak. Fontos ez az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem szempontjából, ugyanakkor gazdálkodóink magas minőségű termékeket vásárolhatnak ezáltal egész Európában. Ha megtartjuk ezt az egyensúlyt az jó, és ösztönözzük az innovatív termékeket, amelyek a legjobb hozamot eredményezik a gazdálkodók számára. Fordulópont tehát ez a körforgásos gazdaság szempontjából az Európai Unióban. Nem vagyok teljesen elégedett persze az elért eredménnyel, a kadmiumot illetően még akkor is, hogyha erőforrások, erőfeszítések történtek. A trialógus eredménye kevésbé ambiciózus, mint az itt megszavazott álláspont. A tanácson belül a blokkoló kisebbség miatt nem volt lehetséges azokat a határértékeket elérni, a 40 és a 20 mg kilóként, amit itt megszavaztunk. fontos az, hogy előrelépés történjen a kadmiumot illetően, és az önkéntes címkézést illetően, az alacsony határértékeket illetően. Négy évvel az alkalmazás után felülvizsgálat lesz, és a tagállamok alkalmazhatnak szigorúbb határértékeket is a kadmiumra. Turkanú kollégának köszönetet mondanék, még akkor is, hogyha az együttműködés nem volt egyszerű, Gardini asszony, Toma asszony és Valeza úr remek együttműködése jellemezte ezt a dossziét. Képviselő úr, Hók úr következik, parancsoljon! Az Európai Konzervatóvők és Reformerek képviselőcsoportja nevében egy percre öné a szó. Micro. Thank you. E, dziękuję, pani przewodnicząca najpierw były drastyczne limity zawarte. Először is nagyon szigorú határértékek voltak a foszfát alapú termésnövelő szerek esetében. A Lengyelországban van a második legnagyobb előállítója ezen termékeknek Európában. 25 milliárd eurós üzletről beszélünk Európában, ennyit tesz ki a ipara korlátozó határértékekről lemondtunk, ugye itt a 20 mg per kiló, és a felülvizsgálati záradék is messze menő kompromisszumot jelent. Nincsenek gyakorlati tapasztalatok ezen határértékekre vonatkozóan. A foszfát alapú szerek nagyon drágák, és a további koncentráció ezen az, ebben az iparágban destabilizálná a mezőgazdaságot sok EU országban, Lengyelországban nagyon alacsony a talaj kadmium tartalma. Ezen kívül a műtregyek és a szerves tregyek keverésre vonatkozó javaslat nagyon kockázatos megoldás fennel. Itt a szennyezés veszély a talajok esetében ehelyett új technológiákba lehetne beruházni a kadmium által jelentett veszélyre tekintettel a kompromisszum mellett szavazok. Katainen parancsoljon egy percre a liberálisoktól. Kiitoksia puhemies Köszönöm, és szeretném megköszönni a tárgyalóknak is. Támogatni fogom ezt a jogszabálytervezetet, mert ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal több termék álljon a gazdák rendelkezésére, előmozdítja a fenntarthatóságot. Ez azt jelenti, hogy jobban védjük a fogyasztókat, az embereket és az állatokat is. Tisztább lesz a talaj, tisztább lesz a víz, és tisztább lesz az élelmiszer. Ez része a körkörös gazdálkodásnak, és lehetővé teszi a tápanyagoknak a körforgását. A kadmium szintekkel kapcsolatban egyes országok köztük Finnország szigorúbb határokat szabtak meg, egész egyszerűen azért, mert nem kívánunk engedni a az egészségből. Köszönöm. Következő felszólalónk Hausling úr a zöldektől. 1 perc, 30 másodperc, parancsoljon <clears throat> Kedves kollégák, egy kicsit ö, tompítanom kell ezeket a dicső hangokat. Ö, van határérték a kadmiumot, illetően 60 mg. Aztán elgondoltuk, hogy honnan is indult a parlament. Mi 40-et, aztán 20-at akartunk. A tanácsban blokkoló kisebbség volt azért is, mert itt gazdasági érdekek állnak fenn, ezért gyenge kompromisszum született 60 mg határértékként. Ez kielégítő lehet, nem lehet számunkra, mert ezen szerek belekerülnek a talajba, és aztán hosszú távon az élelmiszerekben végzik. Ezért nem kielégítő ez a kompromisszum. Örülünk annak, hogy a bizottság néhány év múlva felül kell, hogy vizsgálja ezt a jogszabályt, és ambiciózusabb célok kerülnek megfogalmazásra. Mégis egyetértünk a jelentéssel, 30 éve vitázunk erről, és most végre eredmény van a kezünkben. Ez mégiscsak valami, és van itt egy határérték, de világosá kell tennünk, hogy a tanács blokkoló magatartása minden egyéb, mint jó dolog. Ezért most a tanácson múlik, hogy előre lépjünk. Emlékeztetnék arra, hogy az IMKO és az MV közötti együttműködés nem volt mindig bonyodalmaktól mentes. Három évre volt szükség ehhez a vitához, amit most le, tudjuk, amit most le tudunk zárni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak a kezdetet jelentheti. A 20 mg-os határértéket kell majd, hogy elérjük. Köszönöm. Lendang, nagyon köszönjük. Stefán Ek, következik ugyancsak a baloldali zöldektől, bocsánat, az európai baloldaltól. Egy percre, parancsoljam. Köszönöm, asszony! Az egészséges élelmiszerek iránti kereslet, amelyek biogazdaságokból származnak, állandóan növekszik és ennek jó oka van. Az emberek félnek a szennyezett élelmiszerek általi mérgezéstől a kadmium a tárgyá, trágyákban súlyos betegségekhez, halálozáshoz vezethet. Az EU-ban jelenlegi kadmium expozíció magasabb, mint amennyit az emberi test el tud viselni, ezt tudomásul kell venni. Minden, amit a, ami a 20 mg-os határt meghaladja, egészségi okok miatt elutasítandó az EFSA ajánlása, mi szerint foszfát tárgyák kihelyezése a talajokban a kadmium terhelés fő oka, ez már nem hagyható figyelmen kívül. Ezek az információk sem akadályozták meg, hogy bizonyos körök ebben a parlamentben újra azt tartották kívánatosnak, hogy a vegyi és az agrár lobbit kövessük el. Halasztott alkalomról van szó, hogy tegyünk valamit a talajszennyezettség és a fogyasztók biztonsága érdekében. Nem vagyok tehát elégedett a jelentéssel. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Miléne Stroskinski következik a Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoporttól. Parancsoljon képviselő asszony egy perc Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, tisztelte biztos úr. A termékek 50%-a eh, jelenleg még eh, nincs a belső piacon. Meg kell szüntetni ezt a versenyhátrányt, mert ez jelentős ígéretet adna a mezőgazdaság jövőjének Európában. A szerves termékeknek ugyanolyan lehetőségeket kellene adni, mint az ásványiaknak. A körforgásos gazdaságban már számos problémát megoldottunk, ami még kényes geopolitikai kérdéseket is érintett. A pragmatizmus hiánya megmutatkozik, holott arra lenne szükség, hogy új konformitási kritériumokat határozzunk meg észszerű határidőkön belül. Az intézmény közi együttműködés ugyanakkor egy olyan megállapodást kínál, amelyet gyorsan el lehetne fogadni, és amely segítené az innovációt, és gondolok itt különösebben a francia vállalatokra, amelyek számára ez hasznos lenne. Képviselő asszony, lenne önnek egy kék kártya, hogy elfogadja Mr. Ágnútól there is a blue card for you from mr agnew. do you accept it? Egyetért azzal a kollégám, hogy miközben a kadmium a foszfát kőzetben kis mennyiségben megvan, eh, az biztonságos eh, amennyiben itt EU jogszabályról van szó, akkor viszont azonnal toxikus anyaggá válik, és nem rá, nincs rá könnyű megoldás. Euh, Köszönöm, kedves kollega, önnek igaza van. Amikor az Európai Unió beavatkozik valamibe, már is toxikus anyaggá változik az és ebben az esetben is a gyakorlatban az történik, hogy a jogszabálynak a következménye, ugye még nem fogadtuk el, de remélem, hogy megoldódik ez a helyzet. Szépen Rozáti úr következik, parancsoljon. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Celem rozporządzenia nawozowego jest otwarcie europejskiego rynku na... Köszönöm, elnök asszony. A rendelet célja az európai belső piac megnyitása az új termékek előtt, a szerves trágyák előtt is. Különös elégedettséggel üdvözlöm a döntést, hogy az indokolatlanul alacsony kadmium tartalomtól elmozdultunk. Én ezt elleneztem, aggódtam a szerek ipara versenyképessége miatt a 60 mg per kilogrammot, illetően köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Ez még mindig korlátozó határérték, amely növeli a termelés költségeit. Itt nem nehéz fémtartalmakról van szó, hanem más technikai követelményekről is, amelyek az iparágra hárulnak, és ennek meg lesznek a következményei ezen iparág versenyképességére és az élelmiszeriparéra is. Az sem tisztázott, hogy milyen alapelvek érvényesülnek a forgalomba hozandó szerves trágyák és féltermékek kapcsán nem feltétlenül nagyon hatékonyak ezek, ugyanakkor a költségeket ezek is növelhetik. Lengyelország nem csupán nagy gyártó, hanem nagy felhasználója is ezeknek a termékeknek. Ezért fontos, hogy az európai piacot szabályozzuk, fontos a fogyasztók biztonsága is, de anélkül, hogy ezen iparág versenyképességét kicsibe vonnánk. Borítom, másfél percre a szocialistáktól parancsoljon Jó napot kívánok! Elnök asszony, köszönöm szépen! Szeretnék beszállni ebbe a vitába és feltenni néhány kérdést. Itt egy olyan rendeletről beszélünk, amely a körforgásos gazdaság rendeletek sorába illeszkedik, és ez a mostani rendelet után 20 évvel lép hatályba, ezért igen jelentős változások történnek. A jelenlegi termésnövelők nagyon fontosak a mezőgazdaság számára, de ezeknek a megfelelő használatával mégis negatív hatások járnak a környezetre és az egészségre nézve. És ezt kell most megoldani. Sokan örültek annak, hogy bekerültek a szerves termésnövelő termékek, és valóban ez jó dolog, de szeretnék mondani valamit a szerves trágyákról. Fontos az innovációt folytatni, javítani a hatékonyságot és a hatásosságot, és tiszteletben kell tartani a nitrátokról szóló irányelvet is. Ez a szerves trágyák esetében is fontos. Végül pedig szeretném azt elmondani, hogy én támogatom a változásról szóló megállapodást. Ez az álláspont kiegyensúlyozott volt, a 60 mg pedig megegyezésnek tekinthető, ez senkinek nem az álláspontja, ez az összes fél által elfogadott álláspont. Azt gondolom ez a csökkentés megfelelő a jelenlegi igényekhez képest. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, megadom a szót, de Castro úrnak egy percre SND parancsoljon. Presidente. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák! A termésnövelőszerek, melyek minőségek egyre fontosabbak lesznek a modern termelő képesebb mezőgazdaság kialakítását, illetően amely egyben fenntartható is, és a jövőben meg kell felelnie az élelmiszerhez való hozzáférés növekvő nyomásának, úgyhogy többet termeljünk, de kevesebbet szennyezzünk. Tarabella úrnak köszönetet mondok a remek munkáért, Turkán úrral együtt, hogy európai szinten harmonizálták és címkézik ezen termésnövelő szereket. Fontos az, hogy ne legyenek ezek szennyezőek, és továbbra is ösztönözzük az innovációt a zagajt keltő szerek csökkentését illetően. A tárgyalások megmutatják, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszik globális szinten a fenntartható fejlődésben, megteremtvén a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az innovatív és hatékony termékek egyre jobban elterjedjenek, melyek környezetre való kihatása egyre csekélyebb a körforgásos gazdaság modelljével összhangban. Köszönöm. Köszönjük képviselő úr, a Catch the Eye procedure még két felszólalra van időnk. Anne Schreiser Pieri következik, majd Mihály Sojdrova. Parancsoljon asszonyom elsőnek voorzitter commissaris hartelijk dank. er is veel bereikt. Eh. köszönöm. Azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaság vonatkozásában kihagytunk egy lehetőséget, ami a mezőgazdaságot illeti, hiszen van lehetőség zöld termésnövelő termékek előállítására trágyából. Timmermans úr szerint delegált aktusokkal lehet elismerni ezeket a zöld termésnövelő termékeket. Fontos, eh, hogy eh, a bizottság megnyilvánuljon, sajnos ezt eddig nem tette meg. Én szeretném a minisztereket felkérni a holland-német eh, minisztert, hogy lépjen az elkövetkezendő időben. Én is oda fogok figyelni. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig Mihály Sojdrova következik egy percre. Parancsoljon képviselő asszony. Pro. Eh, Köszönöm. Köszönöm a raportőr által elért kompromisszumot. Úgy látom, hogy ez mindenki számára megfelelő megoldás. Örülök, hogy jó, norvá, jó normák és alacsonyabb kadmium szintek lesznek elfogadva. Ez nyilvánvalóan jó környezetvédelmi, talajvédelmi és élelmiszerbiztonsági szempontból is beszélünk arról, hogy vegyi anyagok szennyezik a talaj vizeket, leginkább a műtrágyákból kifolyólag. A jogszabályoknak az a kell, hogy a céljuk legyen, hogy a közegészségügyet előmozdítsák. Itt most nem kell minden terméket új jogszabályjal engedélye, új szabályozással engedélyeztetni, ezért is gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott eh, jogszabály. Hallgassuk meg a bizottság nevében Timmermans elnök urat, két percben megadom a szót, parancsoljon el elnök úr. Um, Köszönöm, elnök asszony. Egy konkrét kérdésem volt, és hadd válaszoljak erre. A jelentés még az év vége előtt elkészül, tehát nincs olyan sok idő már addig hátra, és akkor mindannyian tudják majd, hogy mi a helyzet. És tekintve, hogy milyen széles kör lesz ez a tanulmány, azt hiszem elég garanciánk van arra, hogy feltételezzük, hogy olyan irányba megy majd, ahogy azt most gondoljuk. Tehát arra szeretném önt kérni, hogy kövesse ezt figyelemmel, és majd folytassuk onnan, amikor elkészül ez a tervezet. Tisztelt képviselők, azt szeretném mondani, hogy ez jó a gazdáknak, ez jó a kis és középvállalkozásoknak, és ez jó a környezetnek is. Legfőképpen pedig az egészségünknek jó. Tehát azt gondolom, ez egy előrelépés, és továbbra is követni fogjuk ezt az irányt, de ez már a helyes irányba mozdít minket. Köszönöm szépen. Thank you very much, Vice President, for your work and your teams. Köszönjük szépen az alelnök úrnak a munkáját. Kat főelőadókkal, Curkan úrral, parancsoljon főelőadó úr, két percre önné a szó bezárni a vitát, és köszönjük és gratulálunk a munkájához. Congratulations on your work and thank you very much domnule vicepreședinte Frank Timmermans. Köszönöm, eh, elnök asszony, alelnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a kollégáknak mindazt, amit itt ma elmondtak. Tarabella úrnak, Cseszák úrnak, Iváskovics úrnak, Csasiki úrnak, Kalasz Dorent, Mastalka képviselőknek, Viteman úrnak, és Gardini asszonynak a csodálatos együttműködést. A kollégák is mondták, látjuk, hogy jó, kiegyensúlyozott intézményközi tárgyalások folytak. Én csak azt kérhetem önöktől, hogy a lehető legnagyobb többséggel szavazzák meg ezt a jelentést. Nagyon köszönjük, kollega úr, és gratulálunk még egyszer a munkájához. Köszönjük szépen! evvel a mai vitát lezárjuk és a szavazás most következik. megköszönöm a munkájukat további jó estét kvánok önöknek. a regolamento. Prego, kollega. kolléga. Pane místo, děkuji, pane místo předsedo. Já bych chtěl vznést protestní... Köszönöm. Szeretnék egy kifogással élni a 182-es házszabálypont alapján. Ügyrendi kérdésről van szó. A Juris 2018-as szavazásáról eh, lenne szó a copyright, illetve digitális egységes piac eh, jelentés szavazása kapcsán eh, történt szabálytalanság. Ott volt egy kérés azzal kapcsolatban, 312 igen szavazat született, majd 13-an megváltoztatták a választás, a szavazásukat egy másik módosítóra szerettek volna igennel szavazni. E, alelnök úr, ezért szeretném kérni, hogy újra szavazzunk erről holnap. Nagyon egyértelmű, hogy voltak olyan képviselők, akik e, menet közben szavazta, e, változtatták meg a véleményüket, és egy kicsit félre is vezették őket. Köszönöm a megjegyzését, de sajnos be kell jelentenem, hogy a szavazatok korrigálás az eljárási szavazat értelmében nem módosítja a szavazás eredményét. Tehát azok a korrekciók, amelyek a szavazást követően történnek, ezek lehetségesek, ahogyan ön is gondolja, ezeket nyilvántartásba vesszük, közé tesszük, ugyanakkor nem tudják megváltoztatni a szavazás végeredményét sajnálatos módon, ezt mondja az eljárási szabályzatunk. A kérelmét továbbítom az elnöknek, de már most elmondhatom, hogy az eljárási szabályzat e témát illetően nagyon világosan szól. Köszönöm. Ha nincs egyéb kérés, akkor azonnal meg is kezdhetjük a szavazást. A Winter Swinburne jelentés, a központi szerződő felek egy ügyrendi kérdésben óhajt? Nem. A Winter Swinburne jelentés a központi szerződőfelek helyreállítására és szanálásra vonatkozó keretrendszer, Gazdaság és Monetáris Bizottság. Swinburne jelentéstevő kapszó, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden szólok csak hozzá az árnyék előadók, társelőadó és én most egy végszavazásra hoztuk ide ezt a témát, mert a majdnem egy éve eltervezett intézményközi tárgyalások nem történtek meg. Nagyon aggasztó, hogy ezt a technikai jellegű kérdést nem prioritizálta a tanács. Ez a pénzügyi piacok infrastruktúrája szempontjából fontos kérdés, és az EUCCP koncentrációjának problémáját kezelte volna, valamint védintézkedéseket hozott volna a legextrémebb szenárió